úr helye. Szeretném azt is elmondani, hogy a 25-én a jogi szakbizottság számos mandátumot a 8-as cikk 2 és 4-es bekezdés alapján megvizsgált, és egyhangulag azt javasolta, hogy a következő képviselők mandátumát érvényesnek tekinteti. Kuszkieri, Gassias Ramon. Caraballo. McIntyre, Malinov, Nilsson, Vilela, Zarduski, Zedu i Alabacht trematerra weidenholzer bratkowski kouchet roata stadler kukovi van der stoep miranda omarjee correia zamora naranjo escobar und zuber. ist da jemand gegen? valaki ellenzi ezt? akkor ezen mandátumok érvényességét megerősítettük. Az Európai Néppárt eh,